So, meine... Nos igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem vagyunk még túl sokan, a magyarázatának valószínűleg az, hogy egyre többen igénylik a cum temporét, és ez most már bevett gyakorlattá vált, úgyhogy így aztán egyre ö, ritkábbak a sorok, de azért mégis üdvözlöm körünkben az új elnökét az igazságügyi tanácsnak, a ciprusi igazságügyi urat Lukász Lukát, és mielőtt megadom neki a szót, ha megengedik néhány technikai közleménnyel boldogítom Önöket. A napirenddel kapcsolatban számos korrekcióra kerül sor, és ezt el kell mondanom. Először is azzal kezdeném, hogy a jogvitákat mind majd a tízes pont keretében végezzük, aztán a hatos pontot töröljük, az most nem kerül sorra. A nyolc és a kilences az holnap délután, mert a raportőr ma nem tud itt lenni, és ezen kívül a 34-es pontot Berlingver úrra kapcsolatban ma 4 óra 30 után tárgyaljuk, a hetes napirendi pont után, ezt most már magamnak is fel kell írnom, mert totálisan össze van zavarodva már a saját napi rendem is. Aztán holnap délután háromkor Cornelia Langen asszonynal kezdjük, őt fogjuk meghallgatni, és holnap a szavazást követően az egyebek keretében egy vitára kerül sor a szabadalom témakörben, ugye a ez egy teljesen nyitott kérdés lett a múlt hét óta, majd még számos pontra nem kerül sor a 26-osra, 27-esre, Gárgáné úr anyagaira, ezeket technikailag nem tudjuk most napirendre tűzni. Azután Baltasar kollega a vállalatok társadalmi felelősségvállalása szintén elnapolódik másokoknál fogva. Kérdés nincs, úgy látik úgy látszik, akkor jöjjön a kettes napi rendépont, és ezek a közlemények. Azt kérem, hogy hozzák el a szavazókártyájukat holnap. Aztán még a május 30-31. ülés jegyzőkönyvének elfogadása kifogás van-e? Úgy tűnik nincs, akkor elfogadtuk. És akkor most viszont megadom a ciprusi miniszter úrnak a szót. Üdvözöljük Önt a mi bizottságunkban, és akkor ezzel öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a lehetőséget. A legfontosabb témákat így módon be tudom mutatni, amelyeket a ciprusi tanácselnökség alatt szeretnénk napirendre tűzni, és ezt követően támaszkodunk a Dán elnökség kiváló munkájára. Ciprus először lesz elnöke az Európai Uniónak most 2012 második fél évében. Ez számunkra hatalmas jelentőségű, és hát nagyon nagy kihívást is jelent egyben. És hát ha megnézzük a világgazdasági helyzetet és a politikai instabilitásokat közel-keleten, Észak-Afrikában, a ciprusi tanács elnökség minden tőle telhetőt meg fog tenni annak érdekében, hogy egy jobb, hatékonyabb e, Európát alakítson ki, amely jobb mind a polgárai, mind a szomszédai számára. A cél elérése érdekében hogy a szabadság, a biztonság és a jog e, szem előtt tartásával különös jelentősége van annak, hogy kellő időben e, meg tudjuk valósítani a Stockholmi programot, és alkalmazni is tudjuk azt. Ezen kívül a különböző adminisztrációs intézkedéseket is meg kell hozni, hogy a programból adódó egyes akciókat végre tudjuk hajtani. Mindehez a ciprusi elnökség vállalta azt is, hogy az Európai Parlamenttel nagyon szorosan együtt fog működni, és különösen szeretnénk hangsúlyozni, hogy a ciprusi elnökség elismeri az Európai Parlament megnövekedett szerepét, és éppen ezért nagy jelentőséget tulajdonít a két intézmény közötti szoros együttműködésnek. Ez meghatározó minden tanácselnökség sikere számára. A jogi bizottsággal mindig együttműködött a tanácselnökség, és szeretnénk ciprusi elnökség alatt is folytatni ezt az együttműködést. A polgárjogi kérdéseket illetően szeretnénk csatlakozni ahhoz, amit már a Dán elnökség elért, és nagyon reméljük, hogy a Brüsszel egy is lezárható lesz a ciprusi elnökség alatt. Ez a jogszabályalkotási munka alapját jelenti a jogi együttműködésnek a polgárjogban, szabályozza a szabályokat a jog alkalmazásban, a bírósági ítélek, ítéletek elfogadását, polgári és kereskedelmi ügyekben a cél a még meglévő akadályok elhárítása, a bírósági ítéletek határon átnyúló megvalósítása útjában. Kiindulva a konstruktív informális parlamenti kapcsolatokból, illetve a tanács és a parlament közötti kapcsolatokból úgy tűnik, hogy nagyon széles az egyetértés a két intézmény között, és hát valószínűleg első olvasatban sikerül majd ezen a területen megállapodásra jutnunk. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez valóban így legyen. Prioritást élvez az európai számlák befagyasztására vonatkozó jogszabály. Itt az a lényeg, hogy bizonyos pénzösszegeket, amelyek egy határt meghaladnak, ezt meg tudjuk oldani, és sikerüljön előbbre lépni. Nagyon fontos ennek a rendeletnek a célja. Ez lenne az első végrehajtási intézkedés európai szinten. A az elnökségünk alatt szeretnénk hagyományos jogi eszközöket kiegészíteni, a kölcsönös elismerésen túlmenően, ugye a Brüsszel egy tartalmazza ezt, azonban még nehezen belátható, hogy az elnökségünk alatt sikerül-e ezt az anyagot lezárni. Nagyon nehéz kérdések szerepelnek itt napirenden, és először ugye a határon átnyúló végrehajtási intézkedések köre, ezeket is meg kell vitatni, és a tárgyalások jelenleg még csak a kezdeti fázisban vannak. Ciprusi elnökség, a ciprusi elnökség azon van, hogy a munkacsoportokban folytatódjanak a tárgyalások, és reméli, hogy sikerül komoly előrehaladást elérni, a, és mindez könnyebb is lesz az ítéletek kölcsönös végrehajthatóságával, és a, számok, a számlák határon átnyúló zárolásával is. Ezt biztosítani kell, mert így mondom lehet majd az érintett felek jogait érvényesíteni, és a harmadik személyek jogait is, akiket az adott eljárás érinthet. Az elnökség célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy erősödjenek a polgárok vagyonjogai Szeretnénk tovább dolgozni a két rendelettervezeten, amely a jogalkalmazást illeti a bírósági ítéletek elismerését, végrehajtását olyan területeken, mint házastársi jog, vagy közösségben, élettársi közösségben élők jogai. Nagyon együtt kívánunk működni az intézményekkel, és ez a két tervezet a polgárok mindennapi életét érinti, és meg is könnyíteni azt akkor, hogyha sikerülne előbbre lépnünk. Tudatában vagyunk annak, hogy az Európai Parlament támogat bennünket ebéli célkitűzéseinkben. Egy konferenciára is sor kerül majd október 9-én Nikóziában, tehát még a ciprusi elnökség alatt ebben a témakörben. Az elnökség dolgozik a védőintézkedések elismerésében polgári ügyekben. Ez fontos a polgárok számára. Így módon lezárhatók lesznek az áldozatvédelemmel kapcsolatos jogi keretek, és megvalósul a határon átnyúló elismerése az érintettek védelmére. Azonban még technikai kérdéseket meg kell oldani ezzel kapcsolatosan. Például, hogy alakul a pontos viszony a javasolt rendelet, valamint a jelenlegi, a Brüsszel 2 joganyag között, és hát mi lesz a gyakorlati eljárás, az elismerés hogyan valósul meg. A ciprusi elnökség elismeri, mindezt az áldozatok szem, szempontjából, és arra törekszik, hogy a ö, megbeszélések lezárulhassanak a tanácsban. A közös joggal kapcsolatban van még egy rendelettervezet, amelyet a lengyel elnökség kezdett el, azután folytatta a Dán, és július 8-án még egy továbblépés történt, és a melléklet, az egyes számú melléklet ennek a tervezetnek, ahol a legfontosabb rendelkezések találhatók, az szintén továbbra is napirenden van az illetékes tanácsi munkacsoportban. Ez nem feltétlenül tartozik a mi fő témaköreink közé, azonban továbbra is szeretnénk foglalkozni ezzel a kérdéskörrel. Számos ülésre került már sor ebben a témakörben. Mindannyian nagyon jól tudják, hogy ez egy különös jelentőségű kérdés, és valóban messze menő jogi következményekkel járhat. Természetesen számunkra ez kötelezettség, hogy ezen dolgozzunk, azonban megfelelő időre van szüksége mindenkinek, hogy a helyzetet tisztázzuk, eh, ahhoz, hogy elérjük a célzott eredményt, mindenkinek el kell tudni mondani a véleményét ezzel a témával kapcsolatban. A tervezet eh, tehát, és mindenekelőtt annak egyes számú melléklete a meghatározó, és ez nagyon alaposan megfelelő időt hagyva kell vizsgálnunk. Nagyon reméljük, hogy az Európai Parlament jelentése meg fogja könnyíteni a munkát, és szoros és konstruktív lesz az együttműködés közöttünk. Most a pénzügyi keretet illetően a 2014-2020-as időszakra a rendelet tervezett az igazságügyel kapcsolatban. Azt szeretném előre bocsátani, hogy a tanács egy általános megközelítést el tudott érni. Most a horizontális tárgyalásokat kell mindenképpen előbbre vinni. Az eddigi informális kapcsolatokból kiindulva a Júri és a Libe illetékes raportőreivel úgy tűnik egyetértés van a tanács és a parlament között nagyon sok kérdésben az MFF-et illetően például hogy a március 14-i elfogadott jogszabály is ebbe a programba tartozik a peres feleket a peres felekkel kapcsolatban. A bírók továbbképzését emelném még ki, amely meghatározó jelentőségű, csak így lehet közös európai jogi szellemet kialakítani. És ezt ki kell terjeszteni a bírókon túl az államügyészekre is ezt az együtt, ezt a továbbképzést. A finanszírozást, illetően a bizottságnak kell értékelni a különböző javaslatokat, és meghatározni a kritériumokat. Ide tartozik többek között az is, hogy megvizsgáljuk az európai plusz hasznot, pótlólagos értéket, amelyet ezek a programok teremtenek. Az indikátorokat pontosan sikerült tisztázni, és most megfelelők az alapok az értékelés, a programok értékelése számára, és kiindulva mindebből a ciprusi tanács elnökség ebben a szellemben kívánja folytatni a tárgyalásokat a parlamenttel, és a cél az, hogy első olvasatban évvégéig sikerüljön megállapodásra jutni. Végül pedig még azt szeretném elmondani, Tekintettel az elektronikus igazságügyre, vagy az internetes jogra, az e-igazságügyre, tehát ez az e-igazságügy, egy, az e-justit egy nagyon fontos kérdéskör, ugyanis ez egy egyszerű hozzáférést jelenthet. Szeretnénk egy egységes hozzáférési pontot biztosítani és a bizottság idevágó javaslatát az év második felében kell elfogadni. Mi üdvözöljük ezt a kezdeményezést, és a ciprusi elnökség szeretné javítani a bíróságon kívüli, a peren kívüli egyesség módjához, módjaihoz való hozzáférést is, amiből mindenki profitálhat. A ciprusi elnökség kötelességének érzi, hogy szorosan és konstruktívan együttműködjön a parlamenttel, és közös célokat valósítson meg vele, különös tekintettel a szabadság, a biztonság és a jog közös térségének kialakítására. Köszönöm a figyelmüket, és ha kérdéseik vannak, szívesen állok rendelkezésükre. Köszönöm, hogy az elnök. Köszönöm, és akkor most a képviselőtársaké a szó, hogy tegyék fel kérdéseiket, és először Tadeusznak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Először is szeretnék elnézést kérni, hogy elkéstem, de hát a repülőgép késett, amelyel jöttem. És talán a kérdésem az lehet, hogy olyan lesz, amit már megválaszolt a bevezetőjében. A Brüsszel egyel kapcsolatban kérdeznék. És ahogyan már ön is tudja, mi nagyon szorosan együttműködünk a Dán elnökséggel, és a lengyel elnökség alatt is szoros volt ez az együttműködés, de még nem sikerült elérnünk a végső célt, tehát még nem jött létre a megállapodás első olvasatban. Éppen ezért azt szeretném tudni, hogy hogyan néz ki a menetrend a tanácsban, milyen időtervet állítottak össze. Mi abban reménykedünk, hogy a jelentést ősszel még el tudjuk fogadni. Tud mondani ezzel kapcsolatban mondani valamit? Hálás lennék a válaszért. Köszönöm szépen, Bellingber kollégája. Én is szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak az előadásért. Szeretnék néhány szót elmondani annak érdekében, hogy hangsúlyozzam az elhangzottak fontosságát és az elért eredmények fontosságát. Az áldozatok védelme véleményem szerint különösen fontos. és a kereskedelmi joga is, ami valószínűleg háttérbe szorul a többi témához képest, mert még csak a kezdeti szakaszban van, ugyanakkor mégis nagyon fontos téma. Az elnök úr figyelmét szeretném röviden felhívni arra, hogy a mai ülés során szó lesz egy kezdeményezés tervezetről, az Európai Parlament kezdeményezés tervezi, tervezetéről administratív eljárásokkal kapcsolatban az Európai Unió ö, ö, irányításával kapcsolatban, és ezzel üzenni szeretnénk a tanácsnak ö, azt illetően, hogy mennyire fontos lehet az, amit mi itt teszünk, különös tekintettel erre az ágazatra és az Európai Bizottság nem volt különösen aktív ezen a területen, erre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ezen kívül szeretném még megemlíteni, egyébként er, ennek mindig hangot adok, ez az igazságügyi képzés fontossága. Van egy 7 éves programunk, igazságügyi program, amelyen jelenleg dolgozunk, és ez rendelkezik különböző intézkedésekre, amelyekről több, mint, ö, több állásfoglalás, amelyel több állásfoglalás is foglalkozik, amelyet az Európai Parlament kiadott, és kérem a miniszter urat, hogy ő fordítson különös figyelmet erre a témára vagyis hogy kialakítsunk egy megfelelő európai jogi kultúrát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nekem lenne még egy kérdésem, ez az európai szízelre, az úgynevezett vételjogra, vételi jogra vonatkozik. Van egy egyeztetett menetrend a négy raportőr és az érintett bizottságok között a jogi és a belső piaci bizottság között. A cél, a szándék az az, hogy ez év végére, jövő év elejére sikerüljön a problémákat annyira megvitatni, hogy képesek legyünk már egy konkrét jelentéstervezetet elkészíteni. Örülnénk annak, hogyha a ciprusi elnökség és az ír, végén, az ír elnökség elején a tanácssal szót válthatnánk az első olvasatbeli megállapodásról, tehát nem mondom azt, hogy automatikusan ez megtörténik, de hát legalább lehetőségünk legyen erről beszélni. Ez azonban azt tételezné fel, hogy már a ciprusi elnökség alatt is megkezdődik a tartalmi munka, és halad előre. Úgyhogy az lenne az én kérdésem, egyben a két jelentés tevő nevében, de hát Bellingwer kollega is így látja, hogy a tanácsban intenzívebbé váljon a munka ezzel kapcsolatban, tehát lehetőség szerint sok munkacsoportülésre kerüljön sor, hogy a tanácsban sikerüljön az év végéig tisztázni, hogy melyek azok a területek, ahol létezhet megállapodás, és legyen egy iránymutatás, hogy megkezdődhessen az első olvasatbeli megállapodásról a tárgyalás. Ez egy nagyon hosszú folyamat, ahogyan ezt hallottuk, és nagyon hosszadalmas projekt, de hát úgy nem lehet megoldani, hogy mindenütt úgy lassan tárgyaljuk, hanem haladni kell szépen lépésről lépésre, és a mi kérésünk az, hogy tegyék intenzívebbé a munkát ezzel a projekttel kapcsolatban. Köszönöm. Most nincs további kérdés, úgyhogy akkor rögtön a miniszter úrnak adom meg a szót. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A Brüsszel egyes rendelettel kapcsolatban, ahogy korábban említettem, a júniusi ö, ülésen javasolt ö, szöveg öget javasoljuk ki. Tehát ez arra tesz javaslatot, hogy a mellékletet hagyjuk ki, valamint a preambulum bekezdéseket. Hiszen, amint említettünk, néhány rendelkezést munkacsoport szinten felül kell vizsgálni. A legutóbbi ö, tanács után júniusban megvizsgáltuk ezt a kérdést, és ö, a ciprusi elnökség ennek érdekében igyekszik majd a tárgyalásokat ö, befejezni, hogy a ö, fennmaradó kérdéseket még rendezni tudjuk. Ismét sor kerül egy munkacsoportülésre hamarosan, és ennek az eredménye hamarosan a koreper elé kerül, hogy a megfelelő döntést meghozhassák. Tehát nagyon közelről követjük ezt a kérdést, és reméljük, hogy hamarosan sikeresen pontot lehet majd tenni a végére, ami a bírók képzését illeti. Ezzel kapcsolatban annyit mondhatok, hogy rendkívül fontos ez a téma, és nem csak a bírók számára kell lehetővé tenni a képzést, hanem az államügyészek, a ügyvédek és az igazságügyi szakma egyéb szereplői számára is. Különben nem leszünk képesek megteremteni a kölcsönös bizalmat a jogi környezetben, amelyre a kölcsönös elismerésnek kell alapulni. Ebben az Európai Parlamentnek is megvan a maga szerepe, hiszen tudjuk, hogy önök prioritásként kezelték mindig is ezt a kérdést, és amint korábban említettem, a több éves, a 2014 2012-2014-es pénzügyi terv értelmében. Itt is különös hangsúlyt kapott a bíró képzése, és a bírók képezik a fókusz csoportját ennek a képzésnek. Célunk, hogy túllépjünk azon a pénz, azokon a pénzügyi korlátokon, amelyekkel minden országnak szembe kell néznie a képzés területén is. Ami a javasolt rendeletet illeti, a közös európai adásvételi jog tekintetében, amikor a munka csoport összeült, több tagállam jelentős fenntartásoknak és kifogásoknak adott hangot, mind a tartalommal kapcsolatban, mind pedig azzal kapcsolatban, ahogy, ahogy maga a folyamat alakult. Voltak problémák a jogi alappal kapcsolatban is, hogy a bizottság milyen jogi alapra hivatkozik, valamint a szerződéssel kapcsolatban is, hiszen a tagállamok úgy vélik, hogy tekintettel a rendelkezésre álló tényekre, maga a jogalap, a 114-es cikk nem elfogadható. Második és komoly oka a tagállamok ö, fenntartásának az, hogy mivel már léteznek más európai szintű jog, jogi szövegek, ö, például irányelvek, amelyek szabályozzák ezt a kérdést, így, így nem csak párhuzamoságok keletkeznének, hanem az egyes szövegek között ellentmondás is kialakulhatna, tehát a korrelációs táblázatban, amelyet az Európai Bizottság elkészített, azt láttuk, és az Európai Bizottság maga is ezt a következtetést vonja le, hogy ö, léteznek ilyen párhozamosságok. Ezért azt kell mondanunk, hogy ez a javaslat nem egy teljes jogalkotási ö, aktus, és nem ö, fedi le a jogi hiányosságokat. Mert a javasolt jogi aktus nem elég világos, és a létező jogi anyagokkal közül nem mindegyiket vettek még át a nemzeti joganyagokba, mások pedig az átvétel az európai tanácsi szinten az elfogadás végső szakaszában vannak még. Ezzel kapcsolatban vannak fenntartások. Fenntartások vannak még azzal kapcsolatban is, hogy rendeletről vagy irányelvről legyen ez szó, hiszen ez közvetlenül alkalmazandó lenne, ami viszont nincs összhangban a Róma 1 az alkalmazandó jog tekintetében, és nem lenne összhangban más vonatkozó nemzetközi jogszabályokkal, szerződésekkel sem. A, így a védelem foka romlana a bizonyos szerződéses, a gyengébb szerződéses felek tekintetében. Más létező jogszabályok ennél erősebb védelmet jelentenek, például nemzeti jogszabályok, létező nemzeti jogszabályok vagy nemzetközi szerződések. Hogyha pedig rendeletről lenne szó, akkor ezt kellene alkalmazni, nem pedig a többit, és egyes szerződéses felekre nézve ez hátrányos lenne, ami pedig a hatályt illeti, a területi hatály kérdése is felmerül, és számos más aspektus is még vitatártyát képezi a munkacsoportban, ezért a tanácsnak technikai szempontból is meg kell vizsgálnia mind a szövegjavaslatot, mind pedig a mellékletet munkacsoport szinten, és megfelelő időt kell adnia a nemzeti delegációk számára, hogy teljes mértékben hangot tudjanak adni a véleményüknek. Ami a közös európai adásvédeli jogot illeti, a belső piac követelményeinek meg kell felelnie ennek a jognak. És ennek teljes mértékben összhangban kell lennie minden olyan egyéb tevékenységgel, amelyet az Európai Parlament ezen a területen végez. Az administratív joggal kapcsolatban amit Belingvi úr említett, Az európai ügyi miniszter Marvianis úr hatáskörébe tartozik ez a kérdés. Lehetősége lesz feltenni az ő számára ezt a kérdést, és minden, és megfelelő választ fogadni a kérdésére. Remélem, hogy Ciprusba is eljönnek, ahol részletesebben meg fogjuk vitatni ezt a kérdést. Remélem, elnök úr, hogy minden kérdésre válaszoltam, hogyha valami elkerülte volna a figyelmemet, akkor kérem, szóljanak. Köszönöm. Sok sikert kívánok a ciprusi elnökségnek az elkövetkezendő hat hónapban, és sok sikert! nagyon nagy benyomást tett eh, rám, hogy felsorolta, hogy milyen problémák vannak itt eh, Európában még az adásviteli joggal kapcsolatban, és mindenképpen fontos ezzel a projekttel a jövőben is foglalkozni. Jó lenne, hogyha a tanács is eh, ugyanilyen intenzíven foglalkozna ezzel az önök elnökség alatt. Tehát köszönöm szépen, akkor most folytatjuk az ülésünket, a munkájához pedig sok sikert kívánok, valószínűleg az elkövetkezendő hetek, hónapok során nagyon jól fogunk együttműködni. Köszönöm. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sehr geehrte Damen und Herren! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A következő napi rendi pontunk a bizottság képviselője, az ötös pont viszont még nincs itt, éppen ezért áttérünk a következő pontra, a hatosra, és uh, szeretném megkérni az előadót, hogy szóljon hozzánk. Je sais plus où est le micro. Ah, ça y est, ça y est, c'est fait. Ok. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Az úgynevezett nyitott adatok, nyílt adatok általános jellegű információk, adatok, amelyeket bárki felhasználhat, vagy ingyenesen, vagy pedig elhanyagolható árért. Ezek közfé, az úgynevezett közféra információi, és nyersanyagnak számítanak ö, numerikus szolgáltatások nyújtásához, és ö, rendkívüli növekedésre tarthatnak számot, amelyeket még nem aknáztak ki egyes tagállamokban. Bizonyos minimális szabályok léteznek a transzparenciával kapcsolatban, e, ezen adatok újrafelhasználásával kapcsolatban. 2011-ben a bizottság európai stratégiát fogadott el az adatok megnyitásával kapcsolatban, amelynek támogatnia kell az Európai Unió ö, gazdaságát évente 40 milliárd euró nagyságrendben. Melyek a fő módosítások, tehát ebbe a, ö, ö, a 2003-as irányelv tekintetében milyen módosításra teszünk javaslatot? Azt javasoljuk, hogy világos legyen, az a követelmény, hogy a tagállamoknak újra felhasználhatóvá kell tenniük minden olyan dokumentumot, amelyek egyéb iránt felhasználhatóak. Mégpedig világosan, gépek által világosan olvasható formában ezt rendelkezésre kell bocsátani. A közszervezetek esetében a teljes összeg, a fizetendő összegnek a forgalmazás és a másolás költségeit nem szabad meghaladniuk. A hatályt a kulturális intézményekre is kiterjesztik, minden olyan dokumentum tekintetében, amelyek a közféra körébe tartoznak. Az én célom az, hogy olyan módosításokra tegyek javaslatot, amelyek segítik az európai KKV-kat, és hatóságokat abban, hogy új szolgáltatásokat nyújthassanak, és új digitális szolgáltatásokat nyújthassanak, amely hozzájárul majd gazdaságunk versenyképességéhez és új munkahelyek teremtéséhez. Anélkül természetesen, hogy szem előtt tévesztenénk a közszolgáltatások versenyképességének javítását. Ezért kötelezettség, azt javasoljuk, hogy legyen kötelező minden dokumentum digitalizálása amely a közférában keretkezik, és rendelkezésre kell bocsátani ezeket a dokumentumokat, mégpedig olyan formában, amely lehetővé teszi az információ könnyű kezelését, ugyanakkor a konkrét technológia, alkalmazandó technológiára nem teszünk javaslatot. Három ingyenes licenc alkalmazására teszünk javaslatot, amely lehetővé teszi ezeknek a, az adatoknak a forgalmazását, újrafelhasználását. Ez fontos, hiszen hogyha túl szigorú feltételeket szabnak meg, a hatóságok, akkor ez a terület nem tud fejlődni. Hogyha ezeknek az adatoknak az újrafelhasználása túl sokba kerül, akkor aknak joguk kell ö, jog, ö, meg kell adni a jogot ahhoz, hogy ezeket a költségeket ö, beszedjék. Ugyanakkor ezek a díjak, ö, ezeket a díjakat ö, világosan, transzparens módon kell megszabni, objektív szempontok alapján. És ezek a díjak nem haladhatják meg az úgynevezett marginális költségeket, hiszen új piac teremtéséről van szó. A bizottság javaslata ugyanakkor egy független hatóság létrehozására tesz javaslatot, amelynek joga lenne a nyilvános adatok további felhasználásával kapcsolatos kérelmek elbírálásában. Kérdés, hogy mennyire értelmes egy újabb független hatóság létrehozása. Véleményem szerint minden tagállamban létezik már olyan hatóság, amelyet, amely, amelyet kijelölhetnek e feladatok ellátására, tekintettel a költséghatékonyságra és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ki kell mondani azt, hogy a közféra információnak további felhasználásának összhangban kell lennie az ad, személyes adatok védelméről szóló jogszabályokkal. Bizonyos közadatok személyes, érzékeny adatokat is érinthetnek, mint például az állampolgárok egészségével, biztosításával, stb. kapcsolatos adatokkal. Tekintettel a ö, munkahelyek növelésének és a versenyképesség növelésének, a gazdaság növelésének kívánalmára ugyanakkor arra a helyzetre, hogy az, az egyes tagállamok adóssága megnehezíti a gazda, hogy új ne, lendületet adjanak a gazdaságnak, ez ö, a javaslat egy bizonyos választ kínálhat ö, ö, állampolgáraink kérdéseire. Szeptemberben bizottság elé kerülhet a szöveg és júliusban még tovább vitatkozhatunk róla. Köszönöm. Akkor igen, Galó. Köszönöm szépen. Pillanatnyilag nincsen további felszólaló. Ein Vertreter der Kommission. A bizottság képviselője esetleg kíván hozzászólni? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy itt lehetek a Júri Bizottságban, és hallhatom az előadó első hozzászólását ebben a tekintetben, hogy a közféle információnak további felhasználásról szóló irányelv módosítását meghallgassuk. Azt fűzném még hozzá, hogy van egy-két olyan terület, ahol a bizottság javaslata mindenképpen javítható abban a tekintetben, hogy garantáljuk azt, hogy a megfogalmazás az alapvető ötleteket tükrözi vissza, és hogy ne legyen semmilyen félreértés. Például említette az előadó, hogy egy közszervezetet ne kényszerítsenek arra, hogy digitalizálja a dokumentumait. Tehát eh, ez nyilván nem a bizottság szándéka, hogy arra kényszerítse a köztestületeket, hogy digitalizálják az anyagokat. Ami pedig a független hatóságra vonatkozik, a továbbiakban is úgy gondoljuk, hogy nagyon hasznos funkciója van, azonban nem szükséges, hogy egy teljesen új testület jöjjön létre. A tagállam tökéletesen átadhatja ezt a funkciót valamilyen működő testületnek, és így teljes mértékben átültetésre kerülhet az irányelv szelleme, úgyis, hogy egy már meglévő testület végzeszt el. Nagyon fontos az, hogy a személyes adatokat védjük, és hogy személyes adatok ne kerüljenek ki, ami pedig azt jelentené, hogy megszegjük a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Master kolléga. Elnök úr, igazából csak egy formális kérdésem van. Jó lenne, hogyha az előadó számunkra beszámolna arról is, hogy erről a nagyon jó munkáról hogyan gondolkodik tovább, tehát nagyon jó munkát végzett minden esetre, és szerettem volna rákérdezni, hogy ahogy kész van a jelentés, abban a formában, ahogy Galló hogy megírta, meglegyen franciául és fordításukban is. Ahogy megvan a jelentés, bárki beletekinthet. Köszönöm. Most szeretném megkérdezni, hogy a bizottság az ötös ponthoz, a Pekingi konferenciához szeretne hozzáfűzni valamit? Maria Martin Pratt eljött, szuper, itt van, akkor rögtön átadom a szót. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr, és elnézést kérek, hogy később értünk ide. Információink értelmében négykor kerültünk volna sorra, ezért vagyunk itt most. De azért jöttünk el, hogy informáljuk a szakbizottságukat arról, hogy mi történt Pekingben. Ez egy diplomáciai konferencia volt, és június 20 26-a között került megrendezésre. Egy új nemzetközi szerződésről volt szó, a színészek védelméről. What the treaty is about is a szerződés lényege az, hogy megvédjük azokat, akik audiovizuális felvételeken szerepelnek, ezek főleg színészek, de lehetnek zenészek. Tehát az a lényeg, hogy előadó művészeket védjünk, akiknek az előadását audiovizuális módon rögzítik. Ez legyen film, vagy bármilyen más audiovizuális forma, televíziós felvétel, és így tovább. Szeretném megkérdezni, hogy miért, és miért pont most? Ez egy elég régóta napirenden lévő téma. Hogyha jól tudom, akkor ez egy nagyon furcsa eset, hogy 20 évig tartson egy diplomáciai konferencia. Hiszen a diplomáciai konferencia 2000-ben, és pedig 2000 decemberében kezdte meg munkáját akkor sikerült megállapodni abban, hogy a szerződés összes cikke egyetértésre találjon, de egyetlen egy cikk volt problémás, a jogok átruházása. A, annak a jognak az átruházása, amit a színész ruház át a producerre. Gondolom, hogy aki kiismeri magát ebben a szektorban, az tudja, hogy mennyire bonyolult ez a dolog a világ különféle országaiban. 2000-ben nagyon nagy konfrontáció volt az Egyesült Államok és az Európai Unió tagállamai között. És pedig azért, mert az Egyesült Államok a saját konkrét rendszerét akarta az európaiakra mondjuk rá kényszeríteni, tehát hogy a produceré az összes jog. Az Európai Unió rugalmasabb volt, hiszen különféle megközelítések vannak különféle tagállamokban. Tehát Franciaországban, vagy Ausztriában, vagy Olaszországban mm, eléggé más gyakorlat van, mint Spanyolországban, Belgiumban, az Egyesült Királyságban. Ez volt az a téma, amely a diplomáciai konferenciát ilyen hosszúra nyújtotta, de igazából a tárgyalásokat soha nem sikerült lezárni igazából végig nyitott maradt. Egy évtizedig nem voltak semmilyen tárgyalások, de nyitott maradt a konferencia. És tavaly lett valahogy világos, hogy lehetséges lenne megkötni a megállapodást, amely 2000 óta húzódott. És most van egy cikk, ez a 12-es cikk, a jogok átruházásáról szól, ez pedig teljesen rugalmasan hagyja a szerződő felek lehetőségeit, hogy a jogok átruházásában szabadon járhassanak el. Hála az Egyesült Államok megértésének, ők tartsák meg a jogukat, de nem kényszerítik rá ezt a többi tagállamra. Így a megállapodásban meg lesz az a rugalmasság, amit szeretünk volna elérni. Így a diplomáciai konferencia keretén belül Pekingben most sikerült lezárni a megbeszéléseket. Igazából ez az ügy genezise. És most a szereplők pedig az internetes környezetben is védelemben részesülnek. Ez vonatkozik a szerzőkre, a felvevőkre, a zenne szerzőkre, az előadókra, amely egy 96-os megállapodás alapján nyugodott. Tehát most az előadó művészek jogai erősebb védelemben részesülnek. Mit is értek ez alatt? az audiovizuális szektor előadói, tehát megfelelő védelemben részesülnek. Európában ez a védelem különben is elég magas. A szerződés szövege pedig a már meglévő irányelvek szövegét tükrözi, a 92-es irányelvre utalnék, amely az, amely az alapvető jogokat rögzíti. Az európai előadóművészek számára az a fontos, hogy akkor is védelemben részesüljenek, amikor más országokban is bemutatnak egy bizonyos alkotást. Tehát itt most ne csak filmekre gondoljunk, természetesen a filmek is ide tartoznak, de vannak például televíziós produkciók. Nagyon fontos az, hogy a harmadik országokban is védelemben részesüljenek az előadó művészek. És ez azt jelenti, hogy részesülnek az adott audiovizuális anyag bevételeiből. A szerződés legnagyobb eredménye ez. Mikor lép hatályba a megállapodás? Tehát akkor, amikor a szerződő felek ratifikálják. Ez nyilván időbe telik majd, amit a bizottság javasol, az az, hogy kezdjük el az aláírási prof procedúrát, hát ez a legformálisabb része a hatályba lépésnek, és akkor utána pedig beindul a ratifikálási eljárás az Európai Tanács és az Európai Parlament részéről is. Pillanatnyilag itt tartunk. A nyári szünet után kezdjük újra a munkát, és akkor meg lesz az időnk arra, hogy megbeszéljük önökkel és a tagállamokkal is ezt az új megállapodást. Nem lesz szükséges megváltoztatni az európai szintű jogalkotást. Vannak olyan témák, amelyek az Európai Uniós akiban nem szerepelnek, de itt tehát főleg az erkölcsi jogokról van szó. Tehát szinte egy olyan megállapodásról van szó, amelyet már több mint tíz éve alá lehetett volna írni, de most sikerült aláírni. És az a világ előadó művészeit megfelelő módon védi. És védi a producereket is. És természetesen a bizottság örül, hogyha bármilyen részletkérdésre választ Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés, Massa kolléga? Igen, elnök úr. Nyilván lelkesen támogatom a kezdeményezést, amelyel kapcsolatban megállapodás született, és nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk a színészek kérdését, és hogy milyen előrehaladásra került sor. Amikor Delia Fall megnyerte a Nobel-díjat például elképzelhetetlen volt akkoriban, hogy elképzeljük, hogy valaki az irodalom világában hogy, hogy figyelembe vegyék a szerzők igényét, Ugyanakkor már megváltozott a helyzet, és a szellemi tulajdonjogot figyelembe kell venni, tiszteletbe kell tartani. Ez szükségszerűen ellentmondásos, még az Európai Parlamentben is, amely védi a szerzők és színészek szellemi jogát különböző szempontokból, ahogy említette. Hogyha megnézzük hogy milyen határidők vannak. Az érdekelne, hogy mik a terveik, nem csak a folyamat kezdetét, illetően, hanem mit terveznek, hogy mikor fogják ezt elfogadni, mikor ér véget a folyamat, hiszen az Európai Unióban már számos késedelmet szenvedett ez a téma. Régener kolléganő, köszönöm szépen, köszönöm szépen, Pratt asszony. A következő kérdésem lenne, múlt héten elutasítottuk a plenáris ülésen az aktát. Nagyon érdekelne, hogy ez a megállapodás hogyan jött létre. Főleg az eljárás érdekelne, és az is érdekelne, hogy miben különbözik ez a megállapodás például az aktától. A második kérdésem pedig, a igazságos klónozásra vonatkozik. El tudná ezt pontosan mondani, hogy ez mit jelent? Hiszen ez az az alaptéma, amivel természetesen az Európai Parlamentben majd foglalkozni szeretnénk. Egy kicsit provokáló kérdés részemről. Vannak olyan hangok, amelyek már az internet szabadságát vélik ezáltal fenyegetve lenni. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kérdéseket, a provokatívat is beleértve. Akkor, ha megengedik, akkor sorrendben haladok végig rajtuk a naptárat, illetően normális körülmények között a, mint mondtam, a szerződés hatályba lépése előtt meg ratifikálni kell azt, és mind a 27 tagállamban szükség van erre, 28-nak jövőre, és a bizottságnak, ugyanis ez a terület egyrészt bizottsági szintű, másrészt harmonizációs, tehát így módon érinti a tagállamokat, és tehát az Európai Uniónak ratikálnia kell ugyanúgy, mint a tagállamoknak. Ö, gyakorlatilag, amit a múltban csináltunk, vagy amit most csinálni kell, az, hogy meg kell várnunk, amíg lezárul a ratifikációs folyamat, és aztán mi ezt letétbe helyezzük, és úgy tudjuk csak elvinni Genfbe, hogyha ez megtörtént, és ezt meg kell vitatni a tagállamokkal, meg kell nézni, hogy ez hogyan történik majd, de hát ez a normális koreográfia Persze nem tudom megmondani, hogy ez egy évig fog tartani tovább, vagy rövidebb ideig. 27 tagállamról van tehát szó, plusz még az unióról is, úgyhogy ez egy olyan folyamat, ami azért biztos, hogy időbe fog telni. Hogy hol a különbség ezen tárgyalások és az akta tárgyalások között. Azt hiszem, hogy ezek a tárgyalások nagyon pozitív eredményt hoztak, és visszatértünk a multilateralizmushoz a nyílt kérdésekben. Az ENSZ ügynökség harmonizálja a szabályokat, a szerzőjogra, a copyrightra vonatkozóan, és gondoljunk a Berni, a római konvencióra, és hát most jön ez a szerződés. Ez mit jelent? Az, hogy 150 ország vesz ebben részt, mind ott voltak Pekingben, és képviseltetik magukat Gentben. Ez szükségesé teszi a, az NGO-k és a kormányzati szervek jelenlétét is. A vita teljesen transzparens volt, a bizottság adta a mandátumot, és ez egy nagyon más folyamat, mint az akta, és a módszer is más. A második kérdést illetően valóban ez egy olyan kérdés, amit meg kell vitatni. Itt már biztosított a magas szintű védelem, benne van az akiban, de ez nincs így egyértelműen minden országban, és ez a vita biztos vagyok benne, hogy előbbre visz bennünket, hogy lesznek-e kizárólagos jogok, és hogyan lehet majd a javadalmazást elismerni, illetve szerzőjogdíjat például filmekkel, vagy egyéb audiovizuális anyagokkal kapcsolatban ezeket a jogokat el kell ismerni. A, azt a kérdést illetően, hogy lesz, jelente ez problémát az internetet illetően, bizonyára meglepve hallja, hogy az mi értékelésünk szerint ennek erre nem lesz hatása. Ez egy nagyon alapvető jog, akik ugye létrehozzák ezt az egészet a filmeken, ez mind a tehetségen alapul, és hát nekik szükség van erre a tantiemre, erre a szerződíjra, de itt most nem egy nagy amerikai vagy európai filmről beszélünk, hanem nagyon-nagyon sok előadó művészről, tánc, művészről, zenészről, akik ezeket a műalkotásokat létrehozzák, és nélkülük nem lenne ez a szektor, és ez nagyon fontos Európában, és ezt mindannyian élvezzük. Nagyon sok ország érdekelt ebben a szerződésben, az Egyesült Államok és az Európai Unió állnak az élen, de hát mindent meg kell nézni, mert ez mutatja, hogy milyen különböző a fejlettségi szint az audiovizuális területet, illetően Brazília például egy nagyon komoly producer, vagy Nigéria, Szenegál, Afrikában. Tehát itt tartunk most, ez pozitív, hogy van egy ilyen copyright szerződés, és egy olyan ország nevét viseli, amely még fejlődő ország. A múltban a Berni és a Genfi konvencióról beszéltünk, most pedig a Begini szerződésről, és hát ez minden ország javát fogja szolgálni. Köszönöm, és sikerült mindenre válaszolnom. Um- nagyon szépen köszönöm a részletes választ a kérdésekre. Ez valóban egy nagyon érdekes program, amivel majd még foglalkoznunk kell. És jöjjön a 34-es napirendi pont, Luigi Berlinger kollega jelentése, meg is adom neki a szót. Tehát a 34-es pontnál vagyunk ami ugye a közigazgatási eljárásról szóló jogszabály. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Már volt lehetőségünk, hogy megvitassuk ezt a témát a bizottságban. Amikor szavaztunk november 21-én a munkadokumentumról, ennek eredményeképpen született meg ez a saját kezdeményezésű jelentés. Ez új téma ebben a bizottságban, sőt, európai szinten is. Hadd hangsúlyozzam ezt a tényt, hogy új dologról van szó. Ugyanis nagyon keményen dolgoztunk e, ezen a témán, és nagyon fontosnak tartjuk ezt Európa szempontjából. Régebben a közgazgatási jog nemzeti állami hatáskörbe tartozott, és Európa ragaszkodott ahhoz, hogy nem akar ilyen jogszabályt alkotni, Ugyanakkor mégiscsak valamit kell kezdeni a saját közigazgatásával, ami mégiscsak hatalmas, és kénytelen olyan problémákkal foglalkozni, mint hogy meghatározza, hogy milyen viszony milyen a viszony az állampolgár és a, az állami szervek között, illetve a, az állam számára dolgozó személyek és az állam között, illetve az Európai Unió számára dolgozó személyek között. Igaz, hogy az Európai Unió nem kíván állam lenni, de mégis örömmel állapítom meg a politikai egységet Európában. Ezt jól kiegészíthetnénk olyan struktúrák alk- létrehozásával, amely biztosítja az állampolgárok jogait, amikor az unióval kapcsolatban kell eljárniuk. Ezek után hadd mondjam el, hogy nem csak az Európai Unió legitimitását kell megerősíteni Európában, hanem világosan meg kell határoznunk, hogy milyen elvárásokat fogalmazunk meg, és milyen jogokkal ruházzuk fel az állampolgárokat. Mindezt sokkal világosabbá kell tenni, mint ö, eddig, és nagyobb jogbiztonságot kell adni a tagáll- az állampolgárok számára, amikor az állampolgárok és a közigazgatás közötti viszony meghatározásáról van szó. Ilyen formán az a politikai javaslat, amelyet most van szerencsénk bemutatni, a, a tekintetében, hogy milyen közigazgatási jogot fogalmazunk meg a ö, szerződésekben. Tehát javaslatunk elsősorban a bizottságra irányul. Kérjük a bizottságot, hogy ö, tegyen eleget kötelezettségének, és mutasson be egy rendelet javaslatot a közgazgatási jogról. Nem csak elméleti okai vannak ennek, hiszen a Jogi Ügyek Bizottságában korábban az Európai Bizottság alel, egyik alelnöke, Sefkovics úr, ha jól emlékszem, tehát a kérdéses területen felelősséggel felruházott alelnök hozzám fordult, e témakörben, és bizonyos állítások hangzottak el, nyilatkozatok hangzottak el, amelyek azt a benyomást keltették, hogy a bizottság bizonyos előkészületi munkálatokat végzett már, amely elvezetett a mai anyaghoz, és hogy a bizottságnál, mint hogyha ezt valamilyen absztrakt dologként tartanák számot, mint hogyha csak absztrakt, elvont megoldásokat keresnénk. Ugyanakkor az állampolgárok konkrét problémáiról van szó. Engem meglepett e kérdések felvetése, és kérjük az Európai Bizottságot, amely talán mégis jobban ismeri magukat a konkrét, konkrét problémákat nálunk. Kérem őket tehát, hogy az elvont kérdéseket is tartsák szem előtt, akkor, amikor javaslatot tesznek erre a rendelet tervezetre a közigazgatási eljárásról. Itt az Európai Unió közigazgatási eljárásáról van szó, nem pedig a tagállamok közigazgatási eljárásáról. A kettő között különbséget kell tenni és az előbbi tartozik a mi hatáskörünkbe, tehát mi az Európai Unióról beszélünk, és azokról a területekről, ahol az Európai Uniónak van hatásköre. Figyelembe kell venni azt az elvet, hogy bizonyos kulcsfontosságú elvekre kell koncentrálnunk, és de minimis de minimis szabályokat kell meghatároznunk, nem pedig a lex specialis esetekre. Nem kell nagyon aprólékos részletekre kitérünk, hanem arról van szó, hogy úgynevezett referenciapontokat szeretnénk meghatározni, elvek magját, minimális eljárási szabályokat, amelyek a transzparencia és a felelősség, az elszámoltathatóság követelményet fogalmazzák meg a közigazgatással szemben, amelyekre az állampolgárok joggal tartanak számot. Jelenleg a az alapjogi karta 41. cikkében cikkének alapján és a helyes közigazgatási gyakorlatról szóló európai kon, kódexen alapulnak ezek az ajánlások. Ezért elmondhatom, hogy következésképpen nagyon erős jogi alappal, alappal rendelkezünk. Mindezek az ajánlások a helyes közigazgatás szellemében születnek, és erősítik a bíróság joggyakorlatát. Ezek olyan jogi filozófiai megfontolások, amelyek alakították azokat a javaslatokat, amelyeket megfogalmaztunk az ajánlásban. Most nem szeretném részletesen bemutatni ezeket az ajánlásokat. Itt a hatályról van szó, az általános és az ágazati eszközök közötti viszonyról, az alapvető elvekről, tehát a közgazdasági jog alapelveiről, valamint a közgazgatás által meghatározott, meghozott döntések mögötti alapvető szabályokról, a közgazgatási döntések közzétételének szabályairól, stb. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen. Berlinger kollega, nincs további hozzászólás, ez egy rendkívül komplex téma, nagyon szépen köszönöm a már végzett munkát ezzel kapcsolatban. Meg kell határozni a határidőt, ameddig a módosítókat be lehet nyújtani, ez pedig szeptember 19-e lesz. Ha nincs kifogás, akkor tehát ebben maradunk, és most következzen az ártülés és röviden megszakítom két percre az ülést, és mindenkit kérek, aki nem illetékes, hogy most hagyja el a termet, és akkor a ö, kamerákat is ki fogjuk ö, kapcsolni, mert ez már nem lesz az interneten hallható. Okay. jaj, ja, wir warten zwei Minuten. Kein Problem. Ist gut. Ist klar. Ja, müde, sonst los. Urlaubs.